Most pedig egy percben Kelly úr. Köszönöm szépen. A digitális világ fantasztikus lehetőségeket kínál az embereknek. A munkában és a pihenés során is. Saját országomban is láttam azt, hogy az olyan városok, mint Skibering igazi digitális forgatókorongokkal váltak. Nem kell messzire utazni, az embereknek távmunkát végezhetnek otthonról dolgozhatnak. Ez persze magas sebességű széles sávú összeköttetésre van szükség, a mi kormányunk otthon ezt prioritásként kezelte. Az, hogy az ember otthonról dolgozhat, vagy közel a munkahelyé a, otthonhoz dolgozhat, azt jelenti, hogy csökkenti a közlekedési terheket, a közlekedés által okozott környezetvédelmi terheket, de ugyanakkor negatív kihatásai is lehetnek, amikor az emberek például pszichológiailag szenvedik meg ezt, hogy otthonról dolgoznak, úgy gondolom azért, hogy az OECD ajánlását kell figyelembe venni a munka klasszifikációja tekintetében, és persze a szakértelmek kialakítása tekintetében. Sok millió munkahely nem jön létre, mert nem áll rendelkezésünkre az új eszköztár. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Egy percben Leteo Márquez asszonyé a szó. Köszönöm szépen. 1834-ben fogadta el Belgium azt a törvényt, amely a vasútról rendelkezett, és akkor egy képviselő azt mondta, hogy a gazdák féltek attól, hogy elveszítik majd a kocsisok a munkahelyüket a vasút miatt, és ez nagy gondot fog jelenteni. Nos, a digitális átállás ennél sokkal drámaibb lesz, mint a múlt századi ipari forradalom. De először is az a helyzet, hogyha hogy a, ez a változás gyorsabb lesz és határokon átnyúló. Másodszorban új kompetenciákat kell elsajátítanunk. Harmadsorban a társadalomban sokkal jobban oda kell figyelni a e, szociális kérdésekre. És itt most nem járakról van csak szó, hanem az egész életről, a e, munkáról és a személyes kapcsolatokról is. Senkit nem szabad az útszélén hagyni, demokratikusan kell lebonyolítani ezt az átállást, és igazságosan. És hogy ez így lehessen, szorosan együtt kell működni a szociálpolitikának és a digitális politikának. Ez olyan, mint hogyha egy Mozart zongora szonátáját két kézzel együtt játszanánk. Köszönöm, Tangúr, egy percben történelmi pillanat küszöbén állunk. Jövő héten a bizottság három digitális stratégiát fog bemutatni, és ezzel lehet, hogy megszületik egyfajta digitális ellenforradalom, mert meg kell határoznunk, hogy mit jelent a digitális technológia a jövőben. Megengedjük, hogy a cégek megcélozzanak minket személyre szabott reklámokkal, vagy pedig meg akarjuk gyilkolni ezt az üzleti mozert. El kell döntenünk, hogy a közérdekben hogyan használjuk fel az adatokat. Hollandiában a Google-t használják az általános is iskolák 70%-ában. Azt akarjuk, hogy a Google dönze, döntse el, hogy a gyerekeink hogy tanulnak, vagy pedig saját magunk akarjuk ezt megtenni. Tehát hamarosan el kell döntenünk azt, hogy hogyan védjük meg és segítsük elő a digitális korszakban az európai életformát. Köszönöm. Thank you very much. And now I... Köszönöm szépen. Most a bizottság következik, parancsoljon Schmidt biztos úr. Madame la... Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselők, Meghallgatván a vitát, azt kell konstatáljam, hogy nagyon sokban egyetértenek. Egyrészt abban, hogy a digitális gazdaságot tovább kell fejleszteni. Ennek nem igazán van alternatívája Európa számára. Ezzel párhuzam, párhuzamosan pedig nagyon oda kell figyelni a különböző kockázatokra, aspektusokra, ami ezzel az új gazdasággal jár. Társadalmi veszélyek, társadalom, társadalom biztosítási veszélyek, illetve az adatok védelme is ide tartozik. Nem sorsszerű az, hogy a digitális fejlesztések a különböző jogokat, az adatvédelmi jogokat, illetve a szociális jogokat csorbítsák, nem erről van szó. Azt gondolom, hogy a digitális technológiát nem elszenvedjük, hanem ezeket alakítanunk kell. Én úgy vélem, hogy az önök vitája arra kéri fel a bizottságot, hogy ezt, ezeket az aspektusokat dolgozza ki. A Digital Agendát nem sokára be fogjuk mutatni, és ezzel párhuzamosan a jogokról és a különböző garanciákról, a védelemről szintén elő, elkészítünk egy anyagot. A bizottság a platformokra vonatkozó konferenciát fog nem sokára megszervezni, Biztos vagyok benne, hogy az Európai Parlament is részt fog venni ezen. Az európai modell a digitális technológiák területén példaértékű kell, hogy legyen. Már most is van egy olyan terület, ahol mi mutattuk meg a példát, ez pedig nem más, mint az adatvédelem. Most viszont a szociális jogok esetében és a szociális védelem esetében is meg kell ezt mutatnunk. Ez egyrészt jót tesz a gazdaságnak, másrészt pedig mindenki profitálni fog belőle. Köszönöm szépen. Merci beaucoup. And... Köszönöm szépen. Most a tanács következik. Brynyac asszony, parancsoljon. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt képviselők, a munkaerőpiacon az egy, a nemek közötti egyenlőség nagyon fontos, illetve nagyon fontos a munkavállalók egészsége. Ezekről a kérdésekről a különböző parlamenti állásfoglalások, parlamenti határozatok, illetve jogszabályok is szólnak. Én úgy vélem, hogy az Európai Unió jó úton halad. Talán megfelelő stratégiákra van még szükség, hogy a digitális fejlesztést terv szerint, fejle, terv szerint

spontán hozzászólásokat, illetve, kék, illetve kártyás kérdéseket fel lehet tenni hagyományos módon és digitális módon is. Erre vonatkozó nyomtatványok a bejáratnál vannak. And I would like to give the floor straight to the Commission. Megadom egyből a bizottságnak a szót. Dadi biztos asszony, önél szó. Tessék. Tisztelt parlamenti képviselők, tisztelt ház! Köszönöm, hogy ezt a stratégia, a nemek közötti egyenlőségi stratégiát a napirendre vették. A bizottság mandátumának első hónapában többőjükkel támogott, találkozhattam. Az eszmecserék, amelyeket lefolytattunk, megerősítették, hogy minnyáján nagyon sok munkát kell, hogy végezzünk a nemek közötti egységegyenlőség területén. Köszönöm az önök támogatását, amelyről megbizonyosodhattam több alkalommal is. Az Európai Unió és állampolgárainak arra van szüksége, hogy az Európai Unióban a férfiak és a nők minden különbözőségük mellett azonos jogokkal éljenek. A nemi egy esélyegyenlőség az Európai Unió alapértéke, alapelve. Európa jó hely sokaknak, de understatement volna, hogyha azt mondanánk, hogy még nem értük el a teljes nemi esélyegyenlőséget. Ugyanis a nők még mindig kevesebbet keresnek, mint a férfiak, az EU-ból három nőből egy fizikai vagy szexuális erőszak áldozatává vált 15 éves korára. Ez sok millió nőt jelent. Nem fogadhatjuk el ezen e, égbe kiáltó egyenlőtlenségeket. Von der Leyen elnökasszony és Jurova alelnökasszony és az egész kollégium támogatja az egyenlőségért való harcot. A nemi esélyegyenlőség ezen bizottság kulcs témája, és az egyik, eh, az első mérföldkő a nemek közötti esélyegyenlőségi stratégia útjára indítása lesz. Március elején a Nemzetközi Nőnap hetén fogjuk ezt bemutatni. Ez a stratégia a politikai elkötelezettségünket hangsúlyozza ki, és a stratégiai és a szisztematikus munkát fogja támogatni az EU-n belül és azon túl. Becsvágyó stratégiát fogunk kidolgozni, abban a kontextusban, ahol szervezetten lép, szólalnak meg, és lépnek fel nemzetközileg, meg az EU-ban is a nők egyenjogosítása ellen. Éppen ezért nagyon fontos, fontosabb, mint valaha, hogy kihangsúlyozzuk, hogy a bizottság álhatatosan elkötelezett a nemek közötti esélyegyenlőség megteremtése érdekében széles körű konzultációt folytattunk, többek között egy közkonzultációt, ahol több mint 1300 választ gyűjtöttünk be. A nemek közötti egyenlőség egy horizontális kérdés, és ez a stratégia a bizottság kettős megközelítését fogja támogatni a gender mainstreaming és a más szakpolitikák összekapcsolása tekintetében. Szisztematikus megközelítést fogunk alkalmazni szakpolitikák kialakításának korai fázisában, azért, hogy minden EU szakpolitikai területen megjelenjen az esélyegyenlőség kérdése pozitív, jövőbe orientált jövőképet vázolunk fel egy olyan Európáról, ahol fiúk, lányok, férfiak és nők minden különbözőségük ellenére szabadok a nemi sztereotípiektől, a nem nemek alapján végrehajtott erőszaktól. Lehetőségük van a munkaerőpiacon kamatoztatni tehetségüket, és minden ágazatban, minden munkában virágozhatnak és dolgozhatnak. A stratégia a női és férfi sztereotípiák problematizálásáról is szól, illetve az interszexualitás kérdéséről is szól, ez egyébként az elnök politikai iránymutatásaiban is szerepel. Fontos, hogy a fizetési szakadékot megszüntessük, bezárjuk, és ugyanakkor a fizetéseket átláthatóvá tegyük. Jobb nemek közötti egyenlőséget teremtsünk a cégek vezető grémiumaiban segítsük a munka és a szabadidő, a magánélet összeegyeztetését, és ezen felül az isztambuli egyezményhez való hozzá belépésünk abszolút prioritás. Hogyha tanács közös erőfeszítéseink ellenére sem eh, tesz lépéseket, jogalkotó jogaslatokat fogunk elkészíteni, a bűncselekmények áldozatainak védelméről szóló irányelv módosításáról és a nem, nem alapú el, erőszakot eh, felvesszük az idevágó listára. Ezen felül az online erőszakról, vagy pedig a digitalizáció nem gender perspektívájáról is beszélni fogunk, az mesterség és intelligencia területén is elkerülendő így az erőszakot messzemutató és inkluzív konzultációs folyamatot fogunk útjára indítani a kötelező fizetési átláthatósági intézkedésekről, Tisztában vagyok vele, hogy a kötelező érvényű fizetési transzparencia intézkedések problémásak lehetnek, és jó egyensúlyt akarok találni az ilyen EU-s intervenció tekintetében, figyelembe véve a munkáltatók, a munkavállalók és persze az egyes tagállami adminisztrációk érdekeit, él, véleményeit, Kíváncsian várom az önökkel való együttműködést, és az önök véleményére is kíváncsi vagyok. Biztos vagyok benne, hogy az EU megteheti a nagy lépést a nemek között esélyegyenlőséget biztosító Európa irányában. Köszönöm szépen. Thank you very much. Köszönöm, biztos asszony az Európai Néppárt frakciójának képviseletében Franzen asszony él szó másfél percben. Köszönöm, elnök asszony és biztos asszony. Szeretnék köszönetet mondani az egész bizottságnak, hogy a nemek közötti egyenlőségnek ilyen nagy jelentőséget tulajdonít. A nemek közötti egyenlőség az egyik alapérték, amelyre épül az Európai Unió az utolsó gender index szerint még azért nem jutottunk el a célunk megvalósításához, további lépésekre van szükség. A nők még mindig kihasználatlan forrását jelentik a kreativitásnak, a munkaerőnek, áramvonalasított politikára van szüksége, esélyeket kell teremteni nő, a nők számára egy gyorsan változó világban. Gondoljunk csak a digitalizációra, a migrációra, a klímaváltozásra, és figyelemmel kell lenni arra is, hogy megjelenek új munkaformák, mint például a platformok. A nők kiszolgáltatott helyzetben vannak sokszor, ezért egy új gender stratégiára van szükség, amely meghatározza a kereteket egy nemek közötti egyenlőségen alapuló európai számára. Meg kell szüntetni a különbséget a bérek és a nyugdíjak között, meg kell szüntetni a női szegénységet. Segíteni kell a nők vállalkozását, meg kell szakadni a gender stereotípiáktól, a szociális pillért erősíteni kell, és a work work-life balance eh, irányelvet eh, erősíteni kell. Konkrét intézkedésekre van szükség. Egy dolog biztos, az Európai Unió eh, meg kell, hogy adja az esélyeket azoknak a, nők, a nőknek, azokra, azokat a jogokat, amelyekre szükség van, erősebb lesz az EU. Köszönöm szépen. Az SND frakció képviseletében Neuchel asszony kap szót. Köszönöm szépen, tisztelt Dali biztos asszony a, mi az ön oldalán állunk, hogyha valóban lesz előrelépés a nemek közötti egyenlőség területén. Az szeretem szólóhoz csatlakozom, a nők nem gyengébbek, csak gyengítik őket a rendszerek, a hagyományok, a szabályok. Mi nem vagyunk gyengébbek, kívülről tesznek minket gyengébbé. Ha megnézzük a stratégiát, ami remélhetőleg most öt év után ismét megszületik, ott világos követeléseink vannak. Egy új önálló ambiciózus stratégiát szeretnénk, ez tartozik egy világos cselekvési terv, előrelépést akarunk, nem visszalépést, mindenek előtt nem akarjuk, hogy támadják a női jogokat. Esélyegyenlőséget akarunk, és a diszkrimináció minden formáját meg kell szüntetni. Ahogyan a biztos asszony is kihangsúlyozta, erre minden szakpolitikai terület területen szükség van, eh, nem csak arra, amit nekünk kiosztanak. A digitális politika, környezetpolitika, költségvetéspolitika, kutatás, agrárpolitika területén, stb. mindenütt. Minden szakpolitikában azt akarjuk, hogy lássanak minket és vegyenek figyelembe a e, megelőzés, e, a nőkkel szembeni erőszak, ezekről most nem is akarok beszélni, vagy a e, munka és család összeegyeztethetősége. Én helyett egy más témát szeretnék középpontba, a figyelem középpontjába állítani, ez pedig a nemek közötti egyenlőség és a demokrácia kapcsolata. És itt egy rendkívül fontos dologról van szó. Követeljük, hogy készüljön egy tanulmány, amely a nacionalista politikáknak az egyenlőségre gyakorolt gyakorolt hatását vizsgálja. Követeljük, hogy minden tagállamban újra és újra folyamatosan vizsgálják a nemek közötti egyenlőség a női jogok helyzetét, és évente szülesen erről jelentés. Az egyenlőség a jogállamisággal függ össze, és hogyha valamelyik tagállamban ezt megsértik, akkor fizesse meg az a tagállam a számlát. Köszönöm szépen, most pedig a Renew frakció képviseletében asszony következik, parancsoljon. Madame la commis... Tisztelt biztos asszony, tisztelt kollégák! Köszönöm, hogy a, a stratégiát ilyen komolyan veszik. Köszönöm, hogy megszületett ez a stratégia, ideje volt ennek. Az európaiak nagy változásokhoz kell alkalmazkodnia, éppen ezért itt az ideje annak, hogy a férfiak és nők közötti egyenlőség megvalósuljon, például az egészségügyben. 74-ben legalizálták hazámban az abortuszt, de még mindig vannak olyan, fér, még mindig vannak olyan nők, akiknek nincs hozzá férése a, a megfizethető abortuszhoz. Kérem szépen, az abortusz egészségügyi kérdés, és egészségügyi kérdésekben mindenki egyenlő a szexuális és reproduktív egészséghez kapcsolódó jogokat, ha sárba tiporják, akkor a női jogokat a tiporják sárba, és azt gondolom, hogy ezzel mindenképpen harcolni kell. Az erőszakról is beszélünk, kell, az erőszakot meg kell mindenképpen szüntetni. Ide tartoznak a gazdaság, ide tartozik a gazdasági erőszak is. Ne feledjük, hogy a férfiak és nők fizetése között még mindig nagyon nagy a különbség a munkahelyeken, és ez természetesen megfigyel, megfigyelhető utána a nyugdíjakban is, ez elfogadhatatlan. Egyel, egyenlő munkáért egyenlő fizetés férfiak és nők között, bármilyen körülményekről van szó, ugyanazért a pénzért, ugyanazt a pénzt kell fizetni az embereknek, a munkavállalóknak. Egyetlen ember volt, aki két Nobel-díjat kapott, ez pedig egy nő volt. Elfogadhatatlan, hogy a nők alulreprezentáltak legyenek bizonyos ágazatokban. A stratégia, ahogy a biztos asszony is említette, konkrét eredményeket kell, hogy létrehozzon, kötelező érvényű eredményeket, és azt gondolom, hogy ha nők nagyobb számban vannak jelen a munkaerőpiacon, az mindenképpen a vállalkozásoknak is jót tesz. Alternatív megoldásokat kell kidolgozni. Olyan irányelvre van szükség, amely semmilyen erőszakos megnyilvánulást nem tesz lehetővé, illetve egyenlőséget teremt. Én úgy gondolom, hogy az ágazatok között működés fizetni kell. A Simon Weil paktumra és nagyobb hangsúlyt kell helyezni. Valósítsuk ezt meg, és ezáltal azt hiszem, hogy jót teszünk az európai jogszabályoknak. Köszönöm szépen. Kérem, hogy mindenki tartsa be felszólalási időt. A következő felszólaló Anderson asszony, mindenkit emlékeztetni szeretnék arra, hogy a szabályzatunk alapján az ülésteremben az országzászlók és a szimbólumok tiltottak. Éppen annak a képviselőnek mondom, ezt neki fel akar szólalni, kérem, vegye el a zászlót az asztaláról, és a parlamenti szolgálatok kell, hogy emlékeztessék a kollégát, hogy ez nem engedélyezett. Köszönöm szépen! Látom, hogy az elnökség rettenetesen fél a nemzeti zászlóktól, ezt egy gyalázatnak tartom, tehát megfeleltem a követelésnek, és eltültem az ország, eltültettem az ország zászlót. Egyenjogúsági stratégiáról beszélünk, létezik egyenjogúság a nők, a férfiak és nők között, ugyanis egyenlőnek születtünk minnyáján. Senki sem vitathatja, hogy a férfi és a nő ugyanazon értékekkel rendelkeznek, de másban van az erejük, másban a gyengeségük, más a vonzalmuk. A mások, a férfiak más elvárásoknak vannak kitéve, állítólagosan, a férfiaknak állítólagos előnyök miatt kell bűnhődniük, de miért nem koncentrál a bizottság arra, hogy a harmóniát eh, biztassa a nők és férfiak között? Miért nem biztatja a nőket, hogy nők legyenek a férfiakat, hogy férfiak legyenek? Az igazságtalanság a munkahelyen nem a tagállami szabályozóknak kellene szabályozni, nem az Európai Unió központi bizottsága szeretne ebben dönteni. Döntsenek a családok arról, hogy ki dö, ki keresi pénzt, ki mosogat, eh, ki ágyaz be jó volna, hogyha még a csecsemő szoptatás apa és anya közötti megosztásáról való irányáv tervezetet is előkészíteni a bizottság. Miért gondolják, hogy a nők csak akkor értékesek, hogyha dolgoznak? Ez megszégyeníti azokat a nőket, akik tudatosan döntenek a családi élet mellett. Nem, önök meg vannak győződve arról, hogy a nőket a munkába kell kényszeríteni. Ugyanakkor a női kvótát csak az igazgató tanácsokban eh, irányítják elő, de hol van az utcaseprőknél a női kvóta, vagy a csatornatisztítóknál? Hagyják abba a társadalmi kísérleteket, ne akarják átnevelni az embereket, vessenek véget annak, hogy az őrült eh, társadalmi képüket rákényszerítsék az emberekre, hagyják, hogy az emberek ismét emberek legyenek. Köszönöm szépen képviselőtársam, is köszönöm, hogy levette az ászlót. Nem férünk mi semmitől, hanem ezek olyan szabályok, amelyek mindenkire kötelezők. A kötelező felszólaló pedig Kunke asszony, másfél percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Sok minden tartozik az egyenjogosítási stratégiában, Többek között a költségvetésben is figyelembe kell venni az egyenjogúsági kérdéseket. De zöldként valami alapvető jut eszembe. A legnagyobb kihívásunk fényében az éghajlatváltozás fényében. Tudjuk, hogy a nők azok, akiket leginkább érint az éghajlatváltozás a gazdasági és szociális igazságtalanságok után, okán, ahol annak érdekében, hogy a párizsi megállapodás sikere vigyük, egyenjogosításra van szükség az környezeti kihívásokhoz való igazodásban is. Ursula von der Leyen azt mondta, hogy szükség van a éghajlatváltozáshoz való igazodásra, bemutatta ugyan a Green Deal, de itt egyetlen szó sem volt a nemek közötti egyenlőségről. Az illetékes biztosasszony pedig, Dali biztosasszony pedig nem is volt jelen azon a kollégium ülésen, ahol erről döntöttek. Ezért én és frakcióm, a zöldek frakciója két dolgot kérünk, követelünk Melena um, Dalitól. Egyrészt, hogy a Green Deal-ben is az, esély, az egyenjogosítás elvét érvényesítsék, és ezt hajtsák is végre. Pozitív jelzésekre van szükség, és várjuk a pozitív együttműködést. Köszönöm szépen. Most pedig az ECR frakció képviseletében Visnyevska a képviselőasszony kap szót egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hölgyeim és uraim, a nemek közötti egyenlőség, az egyenlőség alapelve az Európai Uniónak. Az új stratégiát tehát nagyon reálisan és megalapozottan kell kialakítani. Új kihívásokkal állunk szemben, ezért küzdeni kell a bérek, a nyugdíjak közötti különbségek ellen olyan jogszabályokra van szükség, amelyek eh, erősítik azokat a nőket, akik megpróbálják összhangba hozni a munkát és a családot, a gyerekek nevelését. El kell ismerni azt is, hogy anyaként otthon fizetés nélkül dolgoznak. A nők elleni erőszak ellen fel kell lépni, de tartozik a kiberbűnözés, a pornográfia, az emberkereskedelem elleni küzdelem is. Sajnos az EU-ban a nőket még mindig fenyegeti a nemi szervek megcsonkítása. Az új stratégia viszont ne avatkozom be tagállami hatáskörökbe a e parlament e, tartson ki a saját elvei a sokszínűség mellett. Köszönöm szépen. E, következő hozzászólónk a GUE Engel képviselője, Pereira asszony. Egy percben parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Minden nemek közötti egyenlőségi stratégia kell, hogy szóljon a szegénység és a szociális kirekesztés elleni küzdelemről is. Konkrét intézkedésre van szükség a elfogadhatatlan helyzetek elleni küzdelemben, Azonos béreket, azonos munkafeltételeket kell biztosítani a nők számára, és biztosítani kell mindenki számára az igazságszolgáltatáshoz, az oktatáshoz, az egészségügyhöz való hozzáférést. Ez is esélyegyenlőségi kérdés száz van egy egységes fizetésekre van szükség. Nem elég, hogyha a szándék nyilatkozatokat fogadunk el. Biztosítani kell, hogy lehessen dolgozni, és mellette családot is alapítani. A megfelelő célokat minden területen el kell érnünk. Köszönöm szépen. Adinolfi asszony kap szót, független képviselő. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt kollégák! Sokat beszélünk a nemek közötti egyenlőségről, a nőjogokról, de hát mondjuk ki az igazat. Valljuk be, hogy nincs egyenlőség férfiak és nők között. A nőket mindig is. A nők nem ugyanúgy bánnak, a nőket megalázzák, nincs egyenlőség a fizetések között is. Európában, nagyon sok országban legális a prostitúció. Amikor az ember ilyesmivel, ilyesmit tapasztal, akkor bizony félrenéz. Nagyon sok nő, nagyon sok nőt áruként kezelnek, akit adnak, veznek. A férfiak sokszor megölik a nőket. Vannak szabályok, de a szabályok csak egyfajta nyugtatót jelenenek, jelentenek. Kérem szépen, azok ellen kell eljárni, akik az erőszakot elkövetik. A nők felé, az anyák felé kell fordítani, hiszen az ő kezükben a fiúk nevelése. Az ő feladatuk lesz az, hogy a fiaikból igazi férfiakat neveljenek, akik tisztelben tartják a nőket. Nem szabad, hogy a nők élete bárki másnak az életétől függjön, hiszen saját fizikai és pszichés integritásuk van. Köszönöm szépen, Rosa Esztáraz Ferragut következik egy percre. Köszönöm szépen, elnök asszony! A 2017-2019-es egyenlőségi stratégia végén járunk. A következő stratégia 2020-24-ről szól. Prioritást kell, prioritást kell, hogy élvezen ez a téma a parlament, a tanács és a bizottság számára. El kell köteleznünk magunkat, meg kell tenni azt, amit Európa kér, tehát, hogy mindenki egyenjogú legyen. Ez egy demokratikus kérdés nincs demokrácia, hogyha nincs egyenlőség, és nincs, nem, nem lehet gazdag Európa, hogyha nincsenek jogok. Itt emberi jogi kérdésről van szó. A nyugdíjak, a fizetések közötti különbséget el kell törölni, és azt gondolom, hogy átláthatóságra kell törekedni a fizetések területén. A régi sztereotípiákkal fel kell venni a harcot, csak így lehet az igazi egyenlőséget megteremteni. A döntéshozatalban sincs egyenlőség, tehát külön intézkedésekre van szükség, inkluzív és hozzáférhető intézkedésekre van szó. Aztán a nők elleni erőszakról is beszélnünk kell. A nők kétharmadát érte már erőszakos fellépés. Aztán ott van a kiberzaklatás is, ez is nagyon súlyos probléma. A nőkről, illetve a fogyatékosságról is beszélnie kell ennek a, az új stratégiának. Mind a két esetben mutató számokra van szükség, ezt kérik az európaiak. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig Blinkevics úta asszony kap szót egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is meg szeretném köszönni önnek, biztos asszony, hogy ilyen aktívan vetette magát a munkába. Azt is köszönöm, hogy a lehető leggyorsabban próbálja elkészíteni a nemek közötti esélyegyenlőségi stratégiát. Sok szerencsét kívánok ehhez. Ugyanakkor nagyon világosan kell fogalmaznunk, és világosan kell megmondanunk, hogy minek kell megjelenni ebben a stratégiában. Most először is konkrét intézkedéseket kell tartalmazni a stratégiának a nők elleni erőszak megszüntetéséről, másrészt az isztambuli egyezmény elfogadásáról és a női szegénység felszámolásáról, az elleni harcról. Az elmúlt ciklus során a magán élet és a munka összeegyeztetésére szolgáló jogszabálytervezeteket készítettünk el, ezt a munkát folytatni kell, biztosítani kell, hogy a nyugdíjak tekintetében, illetve a fizetéseknél mutatkozó különbségeket meghaladjuk. Azt kívánom minnyájuknak, hogy valóságá váljon ez. Köszönöm szépen, megadom a következő felszólalónak a szót, Ramos asszonynak. Es muy importante esta estrategia. Ez a stratégia, ez az férfiak és nők közötti egyenlőségről szóló stratégia nagyon fontos, főleg mostanában, amikor Európában ismét felülték a fejüket a totalitárius ideológiák, Ezeknek az a lényege, hogy a jogokat visszavegyék, először és a női jogokat támadják meg. A legrosszabb módja ennek a nyomásnak a nők elleni erőszak, és sajnos Európában mindig nagyon, sőt, nagyon sok nőt gyilkolnak meg. Az isztambuli az, van még mindig hat olyan ország Európában, akik az isztambuli egyezményt nem írták alá, illetve nem ratifikálták. Azt gondolom, hogy ezzel a stratégiával előre kell lépnünk. Van két fontos elem ennek. Egy, az adatok. Biztos asszony, megengedhetetlen, hogy az Európai Unióban ne legyenek adatok. Ismernünk kell, hogy mit jelent ez a mindennapokban. Hány nőt támadnak meg, hány nő ellen követnek el erőszakot. Ezek összehasonlítható adatoknak kell lenni az isztambuli az isztambuli egyezmény is szól erről, tehát harmonizált, összehasonlítható adatokra van szükség a nők elleni erőszak területén. Az adatok mellett az is nagyon fontos, hogy nevet adjunk az erőszaknak. Ez egyértelműen bűncselekmény, és fontosnak tartom, hogy az Európai Unió alapszerződésében ez helyet kapjon jó lenne, hogyha ezen az úton tudnánk előrelépni. Kérem szépen, ebben számíthat ránk az Európai Parlamentre. Köszönöm szépen, Elena Lidzi következik. Másfél perc. President. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt képviselőtársaim és biztos asszony. Nagyon fontosnak tartjuk a nemek közötti egyenlőséget, ez egy közös érték. De hogyha koherensek akarunk lenni, akkor minden szakpolitika területén érvényesíteni kell ezeket nem öm, öm, kulturális forradalmat kell végrehajtani. A munka világában ö, persze változtatásokat kell biztosítani, meg kell szüntetni az akadályokat, amelyek akadályozzák az egyenlőséget. A kutatások azt mutatják Európában, hogy az egyenlőség megteremtési lendületet ad a gazdaságnak, de ugyanakkor nem biztos, hogy könnyebben egyezteti össze a nő a munkáját a családjával. Ráadásul sok ezer új munkahely jöhetne így létre, 2050-ig 10%-os növekedést irányoznak elő a kutatások, de milyen árat fizetnének a családok? Ezt a kérdést is fel kell tenni. Az egységes digitális piac, a Green Deal, a mesterséges intelligencia mind-mind drámai kihatással van a foglalkoztatásra. Éppen ezért meg kell változtatnunk a korábbi szakpolitikai hozzáállásunkat ezen a területen, ráadásul azért is, mert a számvevőszék eh, közzétette auditjának eredményét, eh, és illetve 2021-ben teszi majd közé a munkája eredményét, és meglátjuk, hogy a von der Leyen bizottság sikerül-e, hogy áttérést érjen el ezen a területen. Köszönöm szépen, most pedig Urtaszun képviselő kap szót egy percben tessék. Thank you, Commission. Köszönöm szépen. Biztos ez egy nagyon jó hír, hogy végre lesz egy stratégiánk. Valaki korábban mondta, hogy a legutóbbi stratégiánk 2019-ben eh, lejárt, Hát, hát ideje volt ennek, nem is igazából volt stratégiánk, ami szégyen, ennek most vége. Lesz stratégia, és remélem, hogy tényleg ez a, a nők jogaigért ki fog állni, és erre számítanak az emberek is. Remélem, hogy különböző területeken nagyra törő lesz ez a stratégia, például vizsgáljuk, rend, vizsgáljuk az átláthatóság irányelvet, illetve a szocia, szociális szférában is. Az erőszak kérdésével foglalkozni kell az isztambuli egyezményt is mindenképpen ratifikálni kell, elfogadhatatlan, hogy még mindig vannak olyan tagállamok, akik ezt nem tették meg. Tehát sok munkánk van, és arra kérem, hogy az Európai Bizottság összes szakpolitikája területén harcson, hajtson végre mainstreaminget, tehát horizontálisan is érvényesüljön ez a kérdés. Szeretnénk, hogyha lenne egy gender equality-val kapcsolatos lábnyomunk, Remélem, hogy ez a stratégia végre más lesz, ez nagyon fontos az emberek számára. Köszönöm szépen. Következő felszólalónk eh, Angelika Mocsaranovská asszony, egy percben. Köszönöm, elnök asszony. Biztos asszony, nagyon jó ez a hír, hogy a bizottság dolgozik a nemek között egyenlőségi stratégián. Nagyon sok a kihívás. A negyedik ipari forradalom, technológiai előrelépés, digitalizáció, ezekkel nagyon sokat foglalkozunk, de a, egy olyan fontos kérdéssel, mint a nemek közötti egyenlőség, talán nem foglalkoztunk eleget. 2000 2020-ig nem sikerült teljesen megszüntetni a nemi alapú diszkriminációt. A GDP 6 milliárd dollárral nőtt, de nem engedhetjük meg sem társadalmi, sem gazdasági szempontból a diszkriminációt. És itt nem csak a fizetések közötti szakadékról van szó, ami 16 százalék, de a nyugdíjak közötti különbség még sokkal nagyobb, 25 százalék, és emellett a nők nem kapnak egyelőképpen képviseletet kormányzati szervekben, vállalati igazgó tanácsokban. Nem lehet, hogy az Európai Unióban a szegénység arca egy nő legyen. Modig asszony következik egy percben. Elnök asszony, tisztelt biztos asszony, Természetesen nagyon sok mindent szeretnék, várok el ettől a stratégiától, de ami a legfontosabb, talán a szexuális reproduktív egészség. Minden lány, függetlenül attól, hogy milyen kultúrkörbe tartozik, erre jogot kell, hogy formáljon. Elsősorban ezt várom el ettől a stratégiától hogyha a valódi egyenlőséget biztosítani akarjuk, akkor a munkaerőpiacon is javítani kell a nők helyzetét és ez vonatkozik az otthoni ápolásra, vagy a gondozásra, a gyerekek gondozására, és ki, ki végzi ezt a feladatot. Ez sok minden attól függ, hogy mennyi óvodai férőhely van. Finországban új szülői szabadsági modelleket dolgoztunk ki, nők és férfiak számára, annak érdekében, hogy a nők eh, és a férfiak is eh, ugyan eh, olyan fizetést kapjanak, amik nyugdíjasak lesznek. Komini Oliveres kolléga következik. A nőknek mindig is duplán kellett dolgozni. Azt gondolom, hogy a szociális kérdések a legfontosabbak, a nők jelentik a társadalom oszlopát. Ennek ellenére nagyon sok olyan nő van Európában, akinek nem garantálják megfelelően a jogaikat. Az elmúlt három évben a munkanélküliségi ráta még mindig 11%-kal, a munkanélküliségi ráta a különbség a férfiak és nők között mindig 11% volt. Illetve a nők és férfiak fizetése közötti különbség is 16%. A nők, a nők a kénytelenek elszenvedni a nők elleni erőszakot is. Egyértelmű, hogy a nőknek garantálni kell jogaikat, és ez mindegyikünkre tartozik. A férfiakra és a nőkre is. Hogyha a férfiak nem változtatják meg a szerepüket, a családban, a gazdaságban és a társadalomban, akkor a nők nem tudnak kiszabadulni azokból a helyzetekből, amikor is a jogaikkal nem élhetnek. A feminizmus nem egy női ügy, ez az, ennek az egész társadalomra szüksége van. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig Lukács Hievszka asszony kapja meg a szót egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt hiszem, hogy szégyen, hogy a 21. században a nők Európában és a világban sok egyenlőtlenségtől szenvednek. Nagyon örülök, biztos asszony, hogy ezt a kérdést az Európai Bizottság egyik prioritásának kezeli. Úgy gondolom, hogy a stratégiában figyelembe kell venni a különböző területen dolgozó élő nők igényeit, a vidéken élő nőkét. Azokét, akik nehezen férnek hozzá egy óvodai szolgáltatásokhoz, vagy egészségügyi szolgáltatásokhoz, vagy akik öregkorukban hogy nem mondjuk szép korukban anyagi nehézségekbe keverednek. A egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférésre is figyelemmel kell lenni. Vannak nők, akik jobb oktatással rendelkeznek, és mégis elveszítik a magasabb beosztású ö, munkáért való versengést a férfiakkal szemben. Vagy ne feledkezzünk meg azokról a nőkről sem, akik gyűlöletbeszéd, eh, szexuális erőszak, vagy családon belüli erőszak áldozataivá válnak, vagy akik eh, egyedül kell, hogy saját lábra álljanak, és magukat kell el, hogy eltartsák gyermekeikkel. Úgy gondolom, hogy mi nők itt az Európai Parlamentben minden különbözőség ellenére is eh, közöttünk egységesen szólhatunk fel a, erről a kérdésről. Köszönöm szépen, mondja az elnök, most pedig Mátics úr kap szót, egy percben tessék. És kérem szépen, kérem önöket, hogy tartsák be a felszólalási időket. Hiszen másoktól veszik el a felszólalási időt, illetve a kékkártyás kérdésre vagy a catch ra nem lesz lehetőség. Tessék. Parancsoljon tehát. Köszönöm szépen. Igen, tisztelt elnök, asszony, kedves képviselőtársaim! Nagyon elégedett vagyok, hogy az Európai Unió az új egyenjogosítási stratégiában szint vallott, és megmutatta a prioritásait. Világos lépésekre van szükség annak érdekében, hogy a regresszív fellépéstnek véget vessünk, mondjuk a nőjogok megnyírbálásának véget vessünk. Az Európai Unió az azonos jogok és az azonos esélyek uniója. A szexuális és reproduktív jogok területén ugyanakkor hatalmas visszalépések tanúi vagyunk. Törvényes diszkrimináció um, érinti a nőket, uh, há, há, családon belüli erőszak áldozataivá válnak, a patriarchális struktúrák még kitapinthatók. Úgy gondolom, hogy az Európai Uniónak ki kell hangsúlyozni progresszív uniós szerepét, és nem szabad, hogy regrediáljunk és visszazuhanjunk az elmúlt régi időkbe. Köszönöm szépen, most pedig Cseh Katalin kap szót. Thank you. Köszönöm. Nagy örömmel hallom, hogy az EU dolgozik a nemek közötti egyenlőségi stratégián. Egy szempontra szeretnék rávilágítani ebből a nagyon átfogó témakörből, nők elleni erőszakra. Itt sokszor számokat szoktunk említeni, háromból egy nőt ér erőszak. Nos, a nők elleni erőszakkal kapcsolatban itt van egy példa, egy nő, akit a volt partnere durván bántalmazott, és ezt követően nem kapott védelmet a rendőrségtől ez a bántalmazott nő, és később a magyar miniszter többször is azt mondta, hogy az isztambuli egyezmény ratifikálása, ez egy politikai hisztéria lenne. Itt Orosz Bernadettről van szó, aki küzd, és szeretném megismételni, amit ő mondott. Szeretném felhívni az Európai Bizottságot arra, hogy tartsa be az ígéretét, és a nők elleni erőszak ellen határozottabban lépjen fel, és kötelez a tagállamokat, hogy ratifikálják az isztambuli egyezményt. Elnök, köszönöm szépen, de kérem, hogy mindenki tartsa be az eljárási szabályainkat. Azt kérem önöktől, hogy posztereket a plenáris ülés teremben ne használjanak, ne mutassanak fel semmit, ezek a szabályok mindannyiunkra kell, hogy érvényesek legyenek. Most pedig eh, megadom a szót eh, Reintke asszonynak egy eh, percben illetve nem, elnézést, ez a Regimenti asszony kap szót. Másfél perc. A nő egy rejtély. A nők hatalmas dolgokat vitek végre a, tört, a társadalom során, az élet és a társadalom nevében. A mindennapokban is a nők intuícióval, érzékenységgel, nagy lelkűséggel rendelkeznek, és ezt a civil életben, illetve a családban is megmutatják. A kultúra anyjai ők, az értelmet és az érzelmet e- összetudják fogni, a női ezt megvalósítják. Ezáltal a női tudás valójában a világról való tudás is, és az emberek közötti kapcsolat autenticitásának a nők jelentik a garanciáját. Mindenképpen garantálni kell az emberi jogokat, a e- személyi jogokat, Sajnos még mindig nagyon sok akadálya van ennek jelenleg. Jó lenne, hogyha a női emancipáció valóban megvalósulna, ezt a kérdést nem lehet tovább halogatni, és az összes nőnek élvezni kell ezeket a jogokat. A nők csendben szenvednek, tűrnek, várják, hogy valaha megváltoz, valahol mikor megváltozzon ez. Szeretnék, hogyha az igazságtalanságnak, a kihasználásnak vége lenne végre, ezek a nők sokszor csupán az életüket próbálják menteni. Nagyon sokszor a sztereotípiák, a, a, a nem tudás, a titoktartás lehetetlenné teszi, hogy a nők kilépjenek ebből a helyzetből. Ezért kérem az Európai Bizottságot, hogy egy nemek közötti egyenlőségről szóló stratégiát dolgozunk ki, amelyben vannak egyértelmű mutatószámok, amely van monitorozó mechanizmus, hogy pontosan tudjuk, hogy ki a felelős miért. Köszönöm szépen. Most pedig Renke asszony kap szót egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos asszony. Hosszú a listája annak, amit szerettem volna elmondani a nemek között egyenlőségi stratégiáról, de csak kettőt tudok kiemelni. Eh, az egyik az, hogy legyen egy jogalkotási javaslat eh, a eh, fizetés különbségekről, a szakadékról, ez már régóta esedékes. 63 éve volt az EU-nak arra, hogy az egyenlő bérek fizetésekről előálljon egy jogalkotási javaslattal. A másik is dolog is rendkívül fontos, ez a nemi alapú erőszak elleni irányelv. Az isztambuli egyezmény nem elég. Itt egy egyértelmű álláspontot kell kialakítanunk és ugye Trump Amerikában, Putyin Oroszországban, Bolsonaro Brazíliában, ez a környezetünk. És itt van az Európai Unió, a remény sugár a világon valamennyi feminista számára. Ez a nemek közötti egyenlőségi stratégia valóban egy, egy esély, hogy megfeleljünk az elvárásoknak, a várakozásoknak, és hogy ez egy siker legyen ez a stratégia. Köszönöm. Köszönöm szépen. Szeglud asszony következik egy percben. Köszönöm. Nagyon hálás vagyok azért, amit, ami eddig is történt a nők érdekében, hiszen egyre többen járnak egyetemre, főiskolára, egyre több nőt találunk a vezető pozíciókban. Ezért még mindig sajnálatos, hogy még mindig egy ilyen képet alakítanak ki sokak a nőkről, hogy a nők áldozatok beszélünk itt diszkriminációról, patriárhális struktúrákról, mintha ez lenne a hiba még mindig az a helyzet, hogy nagyon sok a félreértés, és intézkedésekre valóban szükség van, de azt is látnunk kell, hogy nem szabad egy régi igazságtalanságot felváltani egy új igazságtalansággal. Sokat küzdöttünk azért, hogy saját magunk döntössünk az életünk felett, ezt ne adjuk fel. Most pedig Elena Kuntura kapja meg a szót egy percben. Köszönöm szépen, biztos asszony. Az ahhoz, hogy sikeres legyen ez a stratégia, garantálni kell, hogy a tagállamok elkötelezzék magukat ebben az új keretben, és az új iránymutatásokat betartsák annak érdekében, hogy létrejöjjön az esélyegyenlőség kötelező előirányosak, előirányzatokat kell elfogadni, és át kell venni az isztambuli egyezményt, illetve ratifikálni kell. Átláthatóvá kell tenni a fizetési különbségeket, és meg kell szüntetni ezeket a különbségeket. Meg kell szüntetni ezen felül minden akadályt, amely a nők útjába áll a szakmájuk gyakorlása során, főleg, hogyha magasabb beosztásra pályáznak. A tanácsban megakadt ennek a dossziének a tárgyalása, és ráadásul szankciókat is be kell vezetni mindenfajta munkahelyi diszkrimináció ellen csökkenteni kell a különbséget nők és férfiak között. Köszönöm szépen, most pedig Rondinelli asszony kap egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony, az Európai Unió és a tagállamok az esélyegyenlőségben csatáznak, de ugyanakkor ezen szakpolitikai lépésekkel ezeket nem lehet elérni, hiszen kulturális, gazdasági kára van a diszkriminációnak. Mi ennek az oka? A gazdaság világa soha nem volt meggyőződve arról, hogy a nőknek azonos esélyt akar adni, és nem is alkalmaz az idevágó szabályokat. Ezért tehát nagyon jó, hogy van egy ilyen stratégia. Fontos, hogy innovatív legyen, és figyelembe vegye a digitális és az ipari forradalom változásait, és meghaladható legyen a nő, nők és a férfiak közötti különbség. Minden szakpolitikai intézkedést meg kell ragadni annak érdekében, hogy véget vessünk a munkaerő, a munka világában a diszkriminációnak. Az Európai Unióban mindent meg kell tennünk a civil társadalomban is annak érdekében, hogy a nők terhére elkövetett erőszaknak, akár lelki, akár fizikai is véget vessünk. Támogatjuk önt, Dali biztos asszony, ez a harc a szociális igazságosság és a civil szellem harca. Köszönöm. Köszönöm, Maria Walsh kapszót. Commissioner Dalli, colleagues, I welcome the publication of the a nemek közötti egyenlőség és stratégiával kapcsolatban látnunk kell, hogy ez az EU egyik alapértéke. Az egyenlőség a nők és férfiak között elengedhetetlen az európai célokat el akarjuk érni. A, ö, együtt fogadtuk el, hogy mik az alapértékeink. A nők elleni erőszak és más ezzel kapcsolatos problémák ellen mindenképpen fel kell lépnünk, segítenünk kell az érintett nőket, de ez nem elég eh, az oktatás, szociális fejlesztési stratégiák segítségével a gyökereket, eh, a problémák okát kell megtalálnunk. Azonos státuszt eh, kell biztosítani a nők számára a társadalomban, csak így lehet egy valóban élő uniót biztosítanunk. Köszönöm Dália asszonynak az elvégzett munkát, és köszönöm a néhány férfi kollégának, akik itt vannak a plenáris ülésteremben, támogassanak minket, mert erre szükségünk van. Köszönöm szépen. Picsierno asszony következik egy percben. Mikrofon. Most már működik. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, biztos asszony, köszönöm, elnök asszony. Néhány hét múlva az Európai Uniónak meg lesz a nemek és férfiak közötti egyenlőségről szóló stratégia, és ez egy kiváló hír. Főleg tudván, hogy az elmúlt parlamenti ciklus során nem volt ilyen stratégiánk, úgyhogy nagyon pozitívan fogadjuk ezt a hírt. Tisztelt biztos asszony! Európa a világnak az a része, ahol a nők a legtöbb jogot élvezik, tehát a nemek közötti egyenlőség itt sérül a legkevésbé, de még mindig nagyon sok mindent kell elérni. Beszéltünk a fizetések és a nyugdíj közötti különbségről. A nők helyzete sokszor nevetséges. Nagyon-nagyon kevés olyan nő van, aki például csúcspozícióban van. Az újságok, illetve a illetve a közösségi oldalak tele vannak olyan hírekkel, amikor a lányokat, nőket megtámadják, megszégyenítek ők, és ez elviselhetetlen. Az életünkben, a szabad voltunkban nem hagynak minket kiteljesedni. Kötelező érvényű eszközökre van szükség, nem pedig a, egy szándéknyilatkozatra, egy irányelv kell, ami, a, ami kötelező érvényű intézkedéseket tartalmaz, lánytestvéreinket gyakorlatilag, gyakorlatilag ellehetetlenítik, meggyilkolják őket, és ezeknek a férfiaknak aztán semmi bántódása nem lesz, mert patriarchális társadalomban élünk. Dragos Pislaru, czas Köszönöm szépen, Pislaru kolléga következik a Renew-tól. Tisztelt biztos asszony, én egy írott szöveggel készültem, de azt gondolom, hogy ezt most félre kéne tennem, félreteszem, és fejből fog beszélni. Az ember gondolhatná azt, hogy nemek közé egy előség kérdés, egy másodlagos kérdés, de itt kérem fizikai és verbális erőszakról is beszélnünk kell. Én négy lány apja vagyok, és nagyon fontos az, hogy az alapértékeket át tudjam adni, és minden szülőnek ezeket át kell